listáról, a közszolgálati műsorsugárzás állami támogatásáról. Először is szeretném a kérdés szerzőjének, Fiszer úrnak megadni a szót 5 percre. Elnök asszony, biztos asszony. Krósz biztos asszony sajnos a mai estén nem tud jelen lenni, megbetegedett, jobbulást kívánunk. Ettől eltekintve politikailag abszolút nem azt támogatom, amit ő tervez itt a közszolgálati rádiózás területén. Runimóral és Ivo Belettel ö, meghallgatást szerveztünk. A téma a bizottság közleménye volt a rádiózás és televíziózás kérdésében. Azt közölhetem, önökkel, hogy az ágazat komoly érdeklődést mutatott, egyébként pedig a versenyjogi főigazgatóság is jelentősen képviseltette magát, vagyis a téma nagyon fontos. Egyébként a versenyért felelős főigazgató egész délelőtt jelen volt. Arról szól ez az egész, hogy átdolgozzuk a közszolgálati televíziózás és rádiózás szabályozását. Ez nagyon fontos téma a kulturális sokszínűség, a médiademokrácia kérdésében. Nagyon fontos ez a téma. Mindenképpen meg kell állapítani, hogy nemzeti szinten kell iránymutatásokat kidolgozni ebben a témában, nem a bizottságnak. Ezt egyébként az amsterdami jegyzőkönyv is tartalmazza. A tagállamok finanszírozák és szervezik a közszolgálati televíziózást és rádiózást. Krósz biztos asszony tervei a szubszidiaritás elvét sérték, ugye központi szintű szabályozásokat javasolt. Meglep, hogy ő egy liberális politikus, és ilyen jellegű szabályozást javasol. A következő pont az, hogy vannak további aggodalmaim. Egy előzetes értékelést kéne végezni. A kereskelmi adókat bevonnák ebbe tényleg. Nagyon fontos kérdés, ez egy piaci tesz kialakítása, ez egy plusz bürokráciát jelent. A kérdés valóban az, hogy a kisebb rádiók és televíziók rendelkeznek a kellő személyzettel arra, hogy ezt elvégezzek. Ki fizeti ezt a végére egyébként? a rádióadók, vagy az adófizetők kisebb államokban ez nem reális. Ami a tesztet illeti, abszolút semmi rugalmasságra nem kínál lehetőséget. Ez ahhoz fog vezetni, hogy a tagállamoknak nem lesznek a jövőben képesek arra, hogy végrehajtsák azt, amit előírnak. A kérdés valóban az, hogy az exánt az előzetes értékelés a piacsal kapcsolatban ére egyáltalán valamit. Nem vezet ez ahhoz, hogy a kereskedelmi adók nagyon komoly előnyhöz jutnak, a javaslat éppen ezért aggodalomra ad okot az én szememben, mert nem mindenhol ugyanolyan szervezésű ez a terület, nagyon különböző gazdasági megoldások vannak, mechanizmusok vannak, különböző méretűek az adók. Aztán persze vannak nyelvi és kulturális különbségek is. Az itt szereplő, vagy itt javasolt ö, megoldások, standard megoldások, ez nem fog működni. Ez jelentős különbségekkel jár, és ez épp ezért problémás. Aztán a következő pont pedig eh, egy néppárt által megszervezett elmúlt csütörtöki meghallgatásról van szó, szóval nagyon pozitív volt a fogadtatása. Eh, mindenki azt állította, hogy túlságosan részletes az előterjesztett javaslat, ki kell igazítani a szöveget. A főigazgató közölte velem, hogy a definitív közleményt talán elhalasztják, március 5-e utánra, akkor tudnélik a Kulturális Szakbizottság egy másik meghallgatást szervez ebben a kérdésben. Ezután pedig, mondta a főigazgató, az új információs helyzet alapján a főigazgatóság adott esetben egy új javaslatot kell, hogy kidolgozzon, mielőtt egy végleges közlemény megszületne. Ez egy nagyon jó eredmény szerintem. Éppen ezért azt mondom, hogy meglepett a dolog, mert ez ahhoz vezet a bizottság végre kinyitja a szemét, meghallgatja az ágazatot, a tagállamokat és az érintetteket. Ez nagyon szerencsés dolog. Egy ilyen kérdésem van még az Európai Bizottsághoz. Az Európai Bizottság kitart-e az igen részletes piaci teszt mellett, amit függetlenek végeznének el? Ezt talán továbbíthatná ezt a kérdést Grósz biztos asszonynak. Kitartanak tehát emellett, vagy eltekintenek ettől? A független piacfelügyelet és teszt. A második pont a műszaki semlegesség. Ezt hogyan fogják elérni? Az a szöveg, amelyet itt megírtak, amelyet előterjesztettek, azt tartalmazza, hogy különbséget tesznek a mai közszolgálati és az új média között. A főigazgató, versenyjogi főigazgató megjegyzése alapján szeretném megkérdezni a biztos asszonyt, hogy kész arra, hogy új javaslatot készítsen. A negyedik kérdés az, hogy az Európai Bizottság mit kezd az Európai Bírósági ítéletével a Dán TV2 adó kapcsán, ezt figyelembe veszik-e, vagy ha nem, akkor hogyan lehet ezt az ítéletet végrehajtani. A következő pedig az, hogy az ötödik kérdésként kész bevonni a parlamentet az Európai Bizottság ebbe a közleménybe. Ami engem illet, én bízom a jó együttműködésben a tagállamok, a bizottság és a parlament között, hogy egy jó közlemény szülessen. Biztos asszony a szó. Elnök asszony, ahogy már kollégám, ahogy már ezt megemlítették, Krósz kollégám sajnos nem tud ma részt venni az ülésünkön. De hadd mondjam el, 2008. november 4-én, január 15-kel bezárólagos konzultációra egy anyagot bocsátott ki, széleskörű konzultációra bocsátottuk ezt, és a Kulturális és Oktatási Szakbizottság március 5-ére meghallgatást tervezett. Ahogy ezt már hallottuk, az EPP már múlt csütörtökön tartott is egy ilyen meghallgatást, mégpedig a versenyjogi főigazgató jelenlétében. Ez a bizottság és parlament közötti párbeszéd igen fontos. Készen állunk arra, hogy meghallgassuk a parlamentet, és válaszoljunk az önök kérdéseire. Azt is tudjuk, hogy a parlament 2008. szeptemberében megállapította, hogy a közszolgáltatási műsorszóroknak nyújtott állami támogatást úgy kell irányítani, hogy ez politikai és gazdasági célú visszaéléssel ne járjon. A köz- és magán műsorszolgáltatás támogatása nagyon fontos, de az ilyesfajta rendszert mindenféle, mindenféle eszközzel védelmeznünk kell. Ezért a műsorszolgáltatási közlemény megpróbálja konszolidálni a bizottság állami támogatással kapcsolatos gyakorlatát, amely a 2001-es közlemény óta van érvényben. Ez biztosítja azt, hogy a folyton változó környezetben modernizáljuk a közleményt annak érdekében, hogy az átláthatóságot és a jogbiztonságot növeljük. Világosra tesszük azt is, hogy a műsorszórók, műsorszolgáltatók audiovizuális szolgáltatást kell nyújtsanak, mégpedig minden médiaplatformon, úgy, hogy megfelelő ösztönzőket nyújtsanak a magánműködtetőknek is arra, hogy a piacon maradjanak. Ezt az úgynevezett Amsterdami jegyzőkönyv támasztja alá, amely a nemzeti szintű médiaszolgáltatást erősíti. Hogy ezt miért tesszük meg? Azért, mert a nemzeti szintű tesztelés elkerül, ez elkerülhetővé teszi a bizottság beavatkozását. A bizottság folyton külön, különböző határesetekről kap különböző panaszokat, mivel az fordul elő, hogy a piac hatása erősebb, mint a, mint a közszolgáltatóké. A bizottság azonban úgy érzi, hogy a beavatkozás sérteni a szubszidiaritás elvét. Ezért szeretnénk, hogyha a tagállamok felelősséget vállalnának az által, állami támogatások piaci hatásának ellenőrzéséért. Biztosítanunk kell, hogy a közszolgáltatók, műsorszolgáltatók, kiegégítenek mindenféle demokratikus és kulturális igényt, ugyanakkor pedig megpróbálják az állami támogatás, által, állami támogatás hatásait a minimumra csökkenteni. Úgy, érzük, úgy érezzük, hogy az amsterdami teszt megfelelő eszköz erre. Természetesen minden teszt munkával jár, de minimális közelműködés értelmes és szükséges is. Csak azért tesszük ezt meg, hogy lássuk, hogy mennyire, hogy, hogy biztosítsuk a, ezeket a szolgáltatásokat, és nagyon sokat hagyunk a tagállamokra. Minden tagállam saját maga dönti el, hogy egy új audiovizuális, audiovizuális szolgáltatás mikor lépett életbe, és a a kísérleti projekteket kizárjuk ezekből, tehát a közszolgáltatók nyugodtan kísérletezhetnek új médiákkal, anélkül, hogy a teszt alá essenek. Végül pedig teljes szabadságot adunk a tagállamoknak arra, hogy eldöntsék, hogy milyen, hogy, hogy milyen intézmények készítsék el a tesztet. Ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy kis tagállamok, mint például Belgium és Írország, már is alkalmaz ilyen teszteket. Ez ezekben az országokban talált megoldások arányosak az elérhető forrásokhoz. A teszt széles körű és a szerkesztői szabadság megsértését is megelőzi. Ugyanis megköveteli, hogy a közszolgáltatók kielégítsék a társadalom kulturális és demokratikus igényeit. A a szerkesztői függetlenség megóvása érdekében azt a lehetőséget is megtartottuk, hogy a tesztet időként maga a közszolgálati műsorszóró végezze el. Mégpedig azt mondanám, hogy az amsterdami teszt használata lehetőségként kell, hogy kezeljük. Használatát lehetőségként kezeljük, nem pedig fenyegetésként. Ugyanis ez a tisztességesség és a jogbiztonság védelmét biztosítja minden kereskedelmi médiának, például az online újságoknak is, és a kiváló közszolgáltatóinknak egyaránt. Köszönöm, biztos asszony. Most pedig a politikai frakciók nevében először a néppárt képviseletében belé képviselő három percben. Köszönöm, elnök úr, jó estét, biztos asszony, kedves képviselőtársai. Mindenek előtt engedjék meg, hogy Krúz asszonynak jobbulást kívánjak. Hallottuk, hogy elcsúszott a, a padlón, és megsérült, úgyhogy reméljük, hogy teljesen felépül majd nem sokára. A voltak éppeni témát illetően tudjuk, hogy a a bizottság egyenlő játék feltételeket szeretne teremteni a magán és a közszolgálati médiumok számára. Nagyon fontos, hogy kiegyensúlyozott média kínálat és megfelelő minőségi színvonal érvényesüljön. Az is világos, hogy a bizottság javaslata nem mindig esik egybe ezen elvekkel, ahogy erre Visszer képviselő sem mutatott. A piaci teszt abban a formában, ahogy javasolják, már Belgiumban alkalmazásra került, ezt mondotta legalábbis, ennél azonban kicsit árnyaltabb a helyzet. Végeztünk egy hatásvizsgálatot, ám nem azon módszertan szerint, amelyet a bizottság javasolt tehát némileg kicsit tehát más a helyzet, tehát Belgiumban, mint ahogyan ábrázolta. Hadd fogalmazom meg, hogy nekem milyen aggájaim, és frakciómnak milyen aggájaim vannak ezzel a javaslattal. Nos, leginkább az, hogy a Lisszaboni stratégiának is ellentmond. Nagyon sok tagállamban tudnélik a közszolgálati vállalatok a, a média innováció katalizátorai és éllovasai, és valószínűleg ez lesz a helyzet a jövőben is. Amit azonban most teszünk, az bizonyos szempontból csapdába ejti e, a bürokrácia csapdájába ejti ezeket az innovatív szervezeteket, és az innováció elé akadályokat gördít. Hisz holott ezek volnának azok az új platformokat kifejlesztő, új műsortartalmakat ki, kísérletező intézmények, ahol a legszélesebb körű beruházásokkal kellene élni, biztosítva azt, hogy a magán és közszolgálati műsorszolgáltatók kéz a kézben járva tudjanak ezen új platformokkal élni, és a tartalmakat is ennek ezeken tudják szolgáltatni. Így tudjuk a, a nézők számára, a fogyasztók számára a lehető legnagyobb hasznot eh, kínálni. Ne értsen tehát félre, mi valóban azt akarjuk, hogy tényleges verseny szabadság legyen, és kiegyensúlyozott verseny a magán és közszolgáltatók között. Mind a kettőre szükség van, mind a kettőnek megfelelő teret kell biztosítani ahhoz, hogy minőségi tartalmakat tudjanak szolgáltatni. Az is világos, hogy a közszolgálati médiumoknak is el kell számolni teljes mértékben azon közpénzekkel, amelyekkel gazdálkodnak. Ez is teljesen világos. Ugyanakkor a bizottság javaslata szerintem a leg, nem a legjobb megoldás erre. Hadd utaljak például a BBC példájára, a brit közszolgálati adó vagy vállalat példájára, kiváló módszerekkel, termelési és szórási módszerekkel dolgoznak, gyártási és szórási módszerekkel. Az eredményeik azt hiszem követendő példát nyújtanak nek számunkra is. Eh, Madame Kaci. Katerina Bacelli asszony, három percben a szocialista frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Vasiliu asszonynak is eh, Boldog új évet kívánok, és jobbulást a kolléganőnek. A rádióadókkal kapcsolatban a francia delegáció, illetve a francia elnökség határozta meg a prioritásokat. Fontos, hogy ezt észben tartsuk, amikor nemzeti és nemzetközi szinten definiáljuk a médiák szerepét. A Telekom csomag átdolgozása révén európai szinten új típusú ö, rádiófrekvencia kiosztási rendszer fog érvényesülni, és ennek hatása lesz a költségeinkre, a költségvetésre is. Ez a jövő szempontjából nem lényegtelen szempont. Ezeket a szolgáltatásokat deregulálni kell, és azon kell lennünk, nekünk is, hogy a közszolgáltatások és a gazdasági szolgáltatások elválasztása megtörténjen. Amikor a közszolgáltatásokról beszélünk, különösen fontos a közszolgálati rádiók ö, szerepének meghatározása, ez tagállamonként másképp történik jelenleg Különösen akkor számít ez a definíció, hogyha kicsi az adó, kicsi a szolgáltató. Ugyanakkor közszolgálati funkciója van. Az Amsterdami jegyzőkönyvben benne vannak az új szabályok, és a 2001-es bizottsági közlemény is rendelkezik erről. Olyan platformot kell adni a közszolgálati médiumoknak, amelyeknek a definíciója végre világos. Ezeknek a finanszírozása, a szubvenciója azonban csökkenőben van, és ennek is nem tudom, hogy szándékos vagy véletlen, de mindenképpen hatása mutatkozik, és éppen ezért különösen fontos, hogy a közszolgálati médiák összefogjanak, partnerségben működjenek. Először is a ö, szükség van arra, hogy a közszolgálatiság definíciója megszülesen, de nem szabad ezt a definíciót hamarabb megalkotni, mint a finanszírozásra vonatkozót, ugyanis a kettő kéz a kézben jár. És persze minden adónak van komerciális és közszolgálati funkciója is, már amikor ilyenekről beszélünk. és az egyes nemzeti szabályozások nem mindegy, hogy milyenek, hogyan fogalmazták meg őket. Arra is tekintettel kell lenni a jogalkotásnál, hogy a közszolgálatiak mellett ugye a magán rádióknak is fontos szerepe van az európai piacok szempontjából. Elnök úr, egy kérdéssel zárnám felszólalásomat. hogy is áll az állami szubvenciók ügye? Előfordulhat, hogy a szubszidiaritás elvébe ütközünk, illetve hogy a szubszidiaritás elve összeütközik majd azokkal a sajátos funkciókkal, amelyeket ezek a szolgáltatók nemzeti szinten betöltenek. És akkor még nem is beszéltem a nemzetközi vonatkozásokról, Oda kell figyelnünk tehát, hogy ne legyen túl szigorú, túl merev a jogalkotás, amikor a védelemre törekszünk. Az ALDE képviseletében Guardians Kambu képviselő kap szót. Obrigado. Igen, meg próbálok rövid lenni, és először is eh, szeretnék eh, Krösz asszonynak eh, minden jót kívánni, remélem, hogy javulni fog az állapota. Nagyon sok kényes, vagy nagyon sok sót szórtak ki az épület elé, de ez nem mindig tölti be a kívánt hatást. Alapvetően azt szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy bekívánja vonni a parlamentet ebbe a vitába. A bizottsági közlemény előtt jó lenne, hogyha mi is részt vehetnénk a munkában. Miért is? Azért, mert itt nem csak arról van szó, hogy hogyan alakítjuk ki a műsorszórás, hanem ennél többről is, és ennek szemtanúi voltunk az irányelv vitája kapcsán is, hogy a múltban hogyan működött a műsorszórás. Itt lineáris és nem lineáris platformokkal foglalkozunk. Minden, mindkét irányban összefügg egymással, és a közszolgáltat szolgáltatók a közszolgáltatási műsorszórást már nem lehet a 70-es vagy a 80-as évek összefüggésében vizsgálni. Másrészt világos, hogy erre a vitára sort kell keríteni, de nem szabad mindent, amit közszolgálati címkével látunk el, valóban közszolgálatinak tartani. A finanszírozás nem biztos, hogy ugyanaz az egyes tévé csatornák esetében, és ez aggodalomra ad okot, a közszolgáltatóknak komoly szerepük van a kulturális sokszínűség, a nyelvi sokszínűség megőrzésében, a társadalom kohéziójának megteremtésében, de nyereséget is termelnek, tehát meg kell próbálunk új finanszírozási forrásokat is feltárni, és kialakítani egy megfelelő függetlenségi modellt, ugyanakkor viszont nem áshatunk alá valami nagyon fontosat, azt a szerepet, amit jelenleg a közszolgáltató csatornák ellátnak. Elnök, köszönöm most pedig eh, a zöldek részéről megadom Trüppel asszonynak a szót másfél percben. Tisztelt kollégák, a Barozó Bizottság egy óriási politikai célt jelentett be az európai szintű szabályozás területén. A mostani javaslatoknak az kell, hogy a hatása legyen, hogy elérjük ezeket a célokat. A Népárt néppárti frakció is egyértelművé tette, hogy milyen aggályok mutatkoznak a tagállamok szintjén történő szabályozással kapcsolatosan, az esetleges túlszabályozással kapcsolatosan, amit nem fogadhatunk el. Megfelelő egyensúlyt kell találni a fejlesztési, fejlődési lehetőségek tekintetében a magán és a közszolgálati műsorszórás között. A közszolgáltat oktatási funkciót ellátó műsorszórók kulturális és társadalmi szerepet is eljátszanak, betöltenek, és ennek a finanszírozásban is meg kell jelennie. A Lisszaboni stratégiában is megjelenik ez. Ugyanakkor ez viszont, ha nem válik lehetővé, akkor egyfajta dinoszaurusz születik, ami nem fejlődőképes. Ha figyelembe veszük a társadalmi és gazdasági válságot, akkor világos, hogy a piacokat szabályozni kell. Itt nem arról van szó, hogy a piacokkal szemben vagyunk, de megfelelő szabályozásra van szükség, különös tekintettel a magán és a közszolgáltató műsorszórók viszonyaira és kapcsolataira, hogyha a fejlődést akarjuk biztosítani. Elnök, köszönöm. Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia a GUA e NGL képviselőben Meyer képviselő a következő két percben. Elnök úr, köszönöm szépen a szót. A közszolgálati műsorszolgáltatók az elmúlt 80 évben látták el információval, tájékoztatással a köz lakosságot. Ezt azt tette lehetővé, e feladat ellátását, hogy a költségvetésből biztosítottak számunkra forrásokat, azaz végsősorban adó, az adófizető pénzéből működtették ezeket a vállalatokat. Ezt a pénzt persze kiegészítették, mint Hollandiában is más források is, és látnunk kell azt a tényt is, hogy az állam ösztönzi a közszolgáltatókat arra, hogy maguk is ö, szerezenek forrásokat, ö, reklám tevékenység révén, illetve olyan tájékoztatási audiovizuális anyagok, könyvek kiadásával, amelyek, amelyek révén saját bevételekre tehetnek szert. Fontos tehát, hogy megerősítsük a kapcsolatot. Végső soron cél az, hogy a, a műsorszolgáltatók és a közönség között erősödjön a kapcsolat. A problémát az jelenti, hogy a magán műsorszolgáltatók hátrányos helyzetben érzik magukat, hiszen a közszolgálati műsorszolgáltatók közpénzekből kapnak támogatást, ők meg nem. A kérdés, hogy a vajon a közszolgálati műsorszórást létjoga joga rezonált-e valóban fennáll, vagy pedig pusztán piaczavarás ez, és zavarja a magánműsorszolgáltatók motivációját. Az Európai Bizottság szembe kell nézzen ezekkel az aggályokkal, meg kell válaszolja azokat. A közszolgálati műsorszolgáltatók jog, jog, jövője a szabadságban rejlik. Nem csak a reklámbevételek profitjára tá kell támaszkodjanak. Azt kérem a bizottságot, hogy vonja vissza ezt a javaslatot. A tagállamok is ellene vannak, holott többen arra kérték a bizottságot, holott szerintem az egyetlen megoldást ez jelenthetné. Fisszer képviselő egyetértek, és az előttem szólókkal is. Mavromatis képviselő a néppárt képviseletében három percben a következő. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, mint ahogy a kollégák már elmondták, a szóbeli kérdést mi is osztjuk, aláírtuk, és az elmúlt héten is már hangsúlyoztuk, hogy mennyire fontos a közszolgálati műsor sugárzás eh, szabályozása. Eh, fontos, hogy ezt hogyan eh, érzékelik, hogyan látják az állampolgárok. A nyilvános vita a felügyeleti szervekkel kapcsolatosan a az egyes tagállamok kultúráját, történelmét figyelembe kell, hogy vegye, ezt védeni, védeni kell, ugyanakkor biztosítani kell az új technológiák alkalmazását. És az egyik észszerű módja a versenynek, ha a bizottság új védelmi módszereket dolgoz ki a közszolgálati műsorsugárzás területén, egyértelmű, hogy meg kell határozni ennek a feltételeit, és az állami pénzeszközöket hatékonyabban kell felhasználni ezen a területen. Annak érdekében, hogy ne legyen probléma és nehézség az áttekinthetőség, ezen pénzek felhasználásának áttekinthetőségével kapcsolatosan, és a bizottság tanulmányának is erre kell majd rávilágítania. A tömegtájékoztatási eszközök egy új világa alakult ki. Nagyon fontos szerepet játszanak a közszolgálati műsor szolgáltatók a kulturális és a nyelvi sokszínűség területén, Éppen ezért eh, biztosítani kell a magas színvonalú programok eh, elkészítését és sugárzását, és biztosítani kell, hogy minden szereplő egyelő szerephez jusson. A közszolgálatira is vonatkozik eh, ez, hiszen ott köz, közszolgálati érdekek is felmerülnek, például az olimpia vagy a világbajnokságok közvetítése. Sajnos azonban előfordul, hogy a magáncsatornák többet kínálnak egy-egy rendezvény sugárzása kapcsán, és éppen ezért az állampolgárok a közszolgálati csatornákon nem nézhetik ezeket a programokat. Ami pedig a kereskedelmi sugárzókat illeti, ők, sem szabad megfeledkeznünk. A közszolgálati csatornák szerepét nem szabad alul becsülni, ami a feladatukat illeti, és biztosítani kell, hogy az általános érdekeket szolgálják. Kérem, hogy a bizottság ezeket vegye figyelembe. Köszönöm szépen, elnök úr, és a biztos asszonynak is. Neri Cruznak pedig én is jobbulást kívánok. Az általános megjegyzések között a közlemény átdolgozásáról kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy a bizottság által elkezdett átdolgozást úgy érzem, hogy áldolgozás jó irányba halad. A 2001-es tartalmakat most aktualizálják és hozzáigazítják az időközben bekövetkezett technológiai fejlődéshez. A 2001-es közlemény már elismeri a közszolgálati adók demokratikus és pluralizmus erősítő szerepét, és a fogalom meghatározások ban szó esik a közszolgálatiság tartalmáról is. Tehát például független pénzügyi modell alapján kell, hogy működjenek, és eh, a verseny alól részben mentesíteni kell őket. Fontos továbbá az is, hogy külső független felügyelő bizottság működjön, és a szabályozó hatóság is különálló legyen. Mik az újdonságok a jelenlegi szövegben? Jónak találom, hogy ex ante ellenőrzésen esnek át majd a közszolgálati adók, de megfelelő rugalmassággal kell eljárni majd ennek során, még ha különbözők is az egyes tagállami modellik, modellek. Nagyon alaposan meg kell vizsgálni, hogy a közszolgálati adók bizonyos szolgáltatásait nem lehet -e megfinanszírozni központi forrásból, hiszen hagyományosan a közszolgálati adók maguk is ingyenesen bocsátják rendelkezésre szolgáltatásaik egy részét. Remélem, hogy erre az aspektusra a bizottság majd figyelemben lesz a jövőben. Köszönöm, Badia. Fandenburg képviselő három percben a következő. Köszönöm szépen. Világos, hogy az itt forgó ügy azon feszültségről szól, ami a közérdek, illetve a méltányos verseny és a belső piac működése között fennáll. A közszolgálati média és a kereskedelmi média és egyéb média közötti határ egyre inkább elmosódik. Ez is érzékelhető, különösen az új média, az IPO, az internet és más adathordozók, tartalomhordozók megjelenésével. A közszolgálati médiumok sokszor a vezetők az innová- a szolgáltatások innováció terén, de világos, hogy a hatások nem csak határon, hanem ágazatokon átnyúlóan is jelentkeznek, a médiumok közötti határokat is átlépve. Tehát a, a műsorszolgáltatás, a kommunikáció és a közérdekű és a közszolgáltatások ügye is felmerülett, és ez foglalkoztatja a, gazdasági, a parlament gazdasági szakbizottságát is. Különösen a szocialista tagjai ennek a szakbizottságnak hangsúlyozták azt, hogy mennyire fontos a jogbiztonság erősítése a általános gazdasági szolgáltatások terén, és egy keret irányelvet is szeretnénk előirányozni, valamint ágazati, ágazat specifikus jogszabályokat, erre persze a politikai akarat szükséges politikai szinten kell dönteni. A közlemény tervezett vitája során, mely itt van előttünk, és amelyet a bizottság bemutatott, nos, ez január 15-ig kommentálható, Fontos, hogy újra jelzéssel éljünk a szocialista frakció részéről e, arról, hogy egy horizontális átla, általánosabb keretre is szükség volna, és a maihoz hasonló vita a közszolgálati műsorsugárzás tárgyában is egy szélesebb összefüggésben volna vizsgálandó. Fontos eldönteni, ki döntsön a szabályokról, és milyen egyensúly álljon fenn a, a szabályokban a közérdek és a piac, szabad piac érdekei között az az érzésem, hogy azok a piaci ellenőrző tesztek, amelyekről a bizottság beszélt, inkább a piaci megfontolásoknak és a kereskedelmi megfontolásoknak engednek teret, sem mint a, a közérdekének. És éppen az volt a szándékunk, holott éppen az új szándékunk ezen a horizontális közvetékű szolgáltatások szabályozásával, hogy, hogy ezt elkerüljük. A néppárt épp éppen azért koncentrál azon konkrét kérdésekre, amelyekben habozik támogatni a mi kérésünket az általános keretek létrehozására. És ez egy világos példa arra, hogy a műsorszolgáltatás terén is igaz az, hogyha nincsen világos, szélesebb keret, amely hangsúlyobban hangsúlyozza a közérdek érvényesülését, akkor majd a, mindenképp a piaci érdek veszi át a hangsúlyt, mindig a piaci érdek ragadja magához a kezdeményezést. Úgyhogy megragadom ezt az alkalmat arra, hogy megismételjem, hogy a gazdasági közvetékos szolgáltatások fontosságára felhívom a figyelmet, és arra, hogy az érdekek közötti egyensúlyt úgy kell meghatároznunk, hogy az a közérdek felé billenjen. Köszönöm végezetül Boszkort asszonynak adom meg a szót két percben. Köszönöm, elnök úr. A közszolgáltatás, a közszolgáltatói műsorsugárzás a kulturális sokszínűség lelke Európában, ezt már többen elmondották. És nemzeti szinten is nagyon fontos szerepet töltenek be. Ugyanakkor viszont új média tevékenységek is kialakultak, és jó lenne, hogyha Brüsszel nem diktálna rögtön a kezdetektől fogva, hogy a közszolgáltató csatornák hogyan működjenek. Szerintem a nemzeti kormányok jobb helyzetben vannak ahhoz, hogy eldöntsék, hogy mi a jó az országukban működő közszolgáltató műsorsugárzók számára el kéne kerülni, hogy egyre több szabályokat alkossunk, és egyre több költséget hárítsunk ezáltal a tagállamokra. Ami pedig a tartalmat, illetve a kínálatot illeti. Itt a régi és az új szolgáltatások között nem vonhatunk egyértelmű különbséget, hiszen a régi típusú TV programok nagyon gyakran új szolgáltatásokkal is összekapcsolódnak. A piac mellett természetesen a közszolgáltató műsorszórók érdekei is nagyon fontosak. Én azt szeretném hallani éppen ezért a bizottságtól, hogy a közlemény új változatában továbbra is ezek az elvek szerepelnek majd. És arra irányul -e elsősorban, hogy milyen jogaik lehetnek a tagállamoknak a közérdekű szolgáltatások szabályozása területén, illetve a közvélemény szavának meghallgatása területén. Elnök, köszönöm. Én is köszönöm. Ezzel ö, az alapítást lezárom, most a spontán felszólalások következnek. Thomas Mann kap egy percben szót. Köszönöm, elnök úr a közszolgálati rádiózás nem csak gazdasági tényező. Én ott voltam a múlt heti néppárti meghallgatáson Brüsszelben, és láttuk, hogy az információ és a kultúra sokfélesége Európában ennyi tagállam mellett, különböző keretfeltételek és piacok mellett téves lenne átfogó egységesítő törekvés alá vonni az egészet, és egy nagyon drága ex ante tesztet végrehajtani, és egy óriási bürokráciai erőfeszítéssel még ellenőrizni. Van bőven ellenőrző funkciója a felügyelő tanácsoknak, nem szükséges ezeknek a leváltása, ők felügyelik a intézkedéseket, sőt, én magam is tagja vagyok egynek, a Hesseni rádióadónál, és nálunk a törvény szabályozza a működésünket, és a köz minket is ellenőriz. Így működik a hatékony médiapolitika, tagállami szinten tehát. Endrolla. Endrolla végül is, nem elnézést. Rajtova képviselő asszonyé a szó egy percben. Pane předsedo, stát souhlasím... Elnök úr, Köszönöm. Egyetértek azokkal a képviselőtársaimmal, akik azt mondták, hogy a köztámogatás, a közfinanszírozás szabályait világosabbá kell tenni. Ezt hívott fel az Európai Parlament is. Ugyanakkor vannak nagyon egyéb sürgős feladatok is, amelyek a bizottság figyelmére érdemesek. Hadd említsek meg három problematikusat ezek közül először is. A közös a társasházak antennáit, illetve is kezelnék az információs irányelv ötös pontjának megfelelően, ideértve a digitális a társaságok digitális vételi eszközeit is. Másodszorban a, az URTT-hez er hasonló média tanácsok koordinációjára jobb, erősebben koncentrálnunk kell, hogy a közszabályok jobban érvényesüljenek, és a nemzeti felügyeleti tanácsokat, testületeket is és fel kell hívnunk arra, hogy a gyermekek morális fejlődésére káros műsorokat tiltsák. De... És most megköszönve megadom a szót Vasiliu asszonynak. E, köszönöm ezt a nagyon érdekes és gyümölcsöző vitát, ami nagy érdeklődésre fog számot tartani kolléganőm, Krősz asszony részéről is. Néhány dologra szeretnék reagálni, ami a felszólalásokban elhangzott. Az Amsterdami jegyzőkönyv rámutat arra, hogy a finanszírozást az állami támogatással egyensúlyba kell hozni, illetve a versenyelés. A tagállamok játszanak ebben vezető szerepet. Egyébként mindent Brüsszelben kéne megtennünk, mégpedig a reklamációk alapján. A mi célunk az, hogy a tagállamoknak több lehetőséget adjunk a közszolgáltató műsorsugázás területén mindaddig, amíg tiszteletben tartják a versenyszabályokat. A közszolgáltató műsorsugárzóknak innovációt, tájékoztatást és szórakoztatást kell ellátniuk. Ezzel a bizottság egyetért. És a tagállamoktól függ, hogy hogyan finanszírozzák a közszolgáltató adókat, ez szerepel az Amsterdami jegyzőkönyvben is. A közszolgáltató sugárzók szabadon próbálkozhatnak új projektekkel. A közlemény tervezet is rámutat arra, hogy a kísérleti projektek kivételt képeznek a vizsgálat alól. Mindig is elismerjük, hogy finanszírozni kell a különböző közszolgáltatási próbálkozásokat, ez egy nagyon széles kört foghat át, és ez a jövőben is így marad. A bizottság ezen kívül garantálni is szeretné a magán és a közszolgáltató műsorsugárzást a közszolgáltató műsorsugárzóknak is élniük kell az új technológiákkal, annak érdekében, hogy megfelelően szolgálhassák a társadalom kulturális tájékoztatási igényeit. És megfelelő eszközöket kívánunk biztosítani ehhez. Ugyanakkor védelmet is kívánunk biztosítani a gyorsan fejlődő, változó média világában. A köz érdekében megfelelő ösztönzést kell biztosítanunk a magán működtetők, a magántársaságok számára is, mindez pedig a Lisszaboni célkitűzések menő elismerése mellett. És természetes az is, hogy a közszolgáltató műsorsugárzók szabadon indíthatnak kereskedelmi alapon is bármilyen szolgáltatást előzetes felmérés vagy vizsgálat nélkül. Szeretnék mindenkit afelől biztosítani, tisztelt képviselők, hogy a konzultációt mi nagyon komolyan vesszük. A szöveget át fogjuk tekinteni, felülvizsgáljuk, hogy figyelembe vegyük a jogos aggodalmakat. A parlament és a tagállamok javaslatait pedig igyekszünk beépíteni majd az átdolgozott tervezetbe. Elnök, köszönöm. Köszönjük, biztos asszony és a képviselőtársaimnak is köszönöm az együttműködést. Ezzel ezt a vitát lezárom. Most az utolsó napirendi pont jön. Több jelentést fogunk röviden ismertetni. A 45-ös cikk második bekezdése értelmében, az eljárási szabályzat 45-ös cikke értelmében. Röviden